Az elnök. Üdvözlök mindenkit. Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Vannak-e ellenvetések? Úgy látom, hogy nincsenek, úgyhogy ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A Szociáldemokrata frakció egy kérést kért, egy szakbizottsági kinevezésre kérés nyújtott be, és ezt a kinevezést az jelen ülés jegyzőkönyvében nyilván, nyilvánosságra hozzuk. Hogyha az ülés végéig nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a kinevezést. És akkor rá is térhetünk a következő napi rendi pontra, a bizottság alelnökének és a főmegbízottnak, um, külügyi főmegbízottnak a nyilatkozata a szíriai helyzettel kapcsolatban. A bizottság alelnökének és az Unió külügy és biztonságpolitikai főképviselőinek nevében Hán úr szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony! A szíriai háború egy új fázisba jutott, mégpedig azután, hogy az amerikaiak bejelentették, hogy visszavonják a csapataikat, de a politikai megoldás még mindig nincs meg. Az egyetlen fenntartható kiút a tárgyalás alapú megállapodás az ENSZ égisze alatt A béke, a biztonság és a stabilitás elengedhetetlen ebben a régióban, azonban különböző regionális hatalmak érdekei merülnek fel. A kurd vezette szír demokrata erők, az orosz hatalom, a Daesh is jelen van még, és még nincs teljesen legyőzve, és még mindig fellángolhat a harc. Persze megértjük Törökország biztonsági fenntartásait, de csak úgy lehet megoldani ezeket is, hogyha a szíri állam megmarad minden Észak-Szíriára vonatkozó megoldás minden etnikai hovatartozású ember biztonságát garantál, garantálnia kell, és meg kell akadályoznia minden szenvedést. Közben az Al-Nusra, eh, vagy az Al-Qaeda eh, helyi hatalma konszolidálja a hatalmát eh, Észak-Nyugat-Szíriában. És az Edlibi tartományban megelőző intézkedésekre van szükség és sajnálatos módon a munkánkat fel kellett függesztenünk, mint ahogy egy más, másik régióban is. A Jordán, Jordánia határán egy menekült táboromban több ezer menekült rekett nők és gyermekek a, nagyon fontos, hogy a határ átkelőhelyeket eh, nyitva tartsák, főleg eh, az ország észak-nyugat és észak-keleti részén. Ez főleg télen sürgős és fontos. A több százezer eh, menekülő személy számára, akik nem tudnak visszatérni a hazájukba. Folyamatosan védeni kell, védelmezni kell a polgári lakosságot, és segíteni a humanitárius munkát az önkényes letartóztatásokról, börtönbevetésekről hallunk a rezsim részéről, a politikai fogvatartottakat nem engedik szabadon, a korrupció az egyesek számára az egyetlen bevételi forrás. Európa nem tud hozzájárulni Szíria újjáépítéséhez, amíg nincsen politikai átmenet. Még a szír rezsim nem vesz részt az ENSZ vezette folyamatban, addig ez nem fog megváltozni. Ami a szír menekültek visszatérését illeti, az UNHCR-től azt halljuk, hogy a biztonságos, önkéntes, fenntartható és méltó hazatérés feltételei még nem adottak. Emellett egy olyan rendszerre van szükség, amely monitorozza a visszatérők helyzetét, hogy biztosítsa az ő védelmüket, és megteremtse a visszatérés feltételeit. Nem kérhetjük a szíriaiaktól azt, hogy olyan helyre menjenek vissza, ahol az önkényes letartóztatások és kínzás várhat rájuk. A genfi politikai folyamatot támogatjuk. Ez az egyetlen tisztességes, igazságos és realisztikus lehetőség a háború lezárására. Nem lehet más megoldást találni, mert az csak a további regionális instabilitás, az erőszak elterjedését ösztönözni. A főképviselő Mogherini asszony folyamatosan kapcsolatban áll az ensz és az UNHCR-rel. Most találkozik számos érdekelt féllel, hogy a Genfi folyamatot újra indítsa és eh, március közepén egy új konferenciát szervezünk az ENSZ-el Szíriával kapcsolatban. Három pillérre koncentrálunk, a politikai folyamat támogatása, a humanitárius segítségnyújtás és a regionális fejlesztési komponens. A célunk, célunk az, hogy eh, adakozzunk Szíriának annak érdekében, hogy a szükségletét ki tudja eh, elégíteni, és a menekültek helyzetét is megoldani. Idén egy párbeszéd napot tartunk a civil társadalom, szír civil társadalom, eh, Leban, libanoni, jordániai, törökországi civil társadalmi képviselők részvételével, hiszen ők is fenntartható megoldásokat várnak tőlünk. Egy olyan országot, ahol minden szír megtalálja a helyét, az etnikai hovatartozástól politikai vagy szociális háttértől függetlenül. Egy tárgyaláson alapuló politikai megoldásra van szükség, amely újjáépítéshez vezethet, és egy demokratikus Szíria kialakításához ez a célunk, és az Európai Parlamentnek köszönetet, köszönettel tartozom az előkészítésben nyújtott segítségért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztosnak, és akkor most meghallgatjuk a frakció nevében hozzászóló képviselőket. Teszel a Franka úr másfél percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők. Megint csak Szíria van napirenden, már nyolc éve háború van ezen az, ebben az országban, 500 ezer halott, több százezer menekült, 12 millió ember van humanitárius szükséghelyzetben, 6 millióan gyermekek, rettenes emberi jogi jogsértések, és egy tönkretett ország. Ilyen feltételek mellett még Amerika is kivonul az országból, a konszolidáció az, az elnök rezsimjének és iráni és orosz szövetségesének segítségével a rezsimét konszolidálja, ráadásul a törökországi viszony feszült, nagyon nagy a bizonytalanság, és minden szereplő újabb és újabb szenárióval áll elő, most a hidegháború szenáriója van napirenden, aztán még Izraellel való kapcsolatok, Oroszország, a Törökország elnökei találkoznak a jövő héten, és Szíria meg megpróbálja Jordániával és az Egyesült Arab Emirátusokkal a kapcsolatait újra rendezni, és ezen feltételek mellett rendkívül nehéz nemzetközi konferencia keretében megoldást találni, és a nemzetközi forrásokat, eh, amelyeket eddig mobilizáltunk, rendelkezésre bocsátani. Az ENSZ főtitkárát eh, támogatnunk kell, de ez elegendő-e ahhoz, hogy ebben az országban megszüntessük az emberek szenvedését és az eh, halálát? Köszönöm szépen. Most a Szociáldemokrata frakció nevében Bosztináró képviselő másfél Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony Egyesek azt gondolják, hogy a szíriai háborúnak vége van. Úgy gondolom, hogy aki ilyen kijelentést tesz, az nem látja a valóságot a konfliktus mögött meghúzódó okokat nem számolták fel, és a béke még nagyon messze van. A szír-orosz iráni katonai szövetség megszerzett területeket az ellenzéktől, az ellenzék soraiban terrorcsoportok is harcoltak persze. Ugyanakkor tiltott fegyvereket is bevetettek, többek között a hatalom részéről. Vajon valós politikai átalakulás felé haladunk-e? teljes igazságszolgáltatási reform és rendszerváltozás kellene ahhoz, hogy az a rengeteg menekült, akinek el kellett hagyni a hazáját, visszatérhessen, és az ország újra épülhessen. Háborús bűnök jellemzik a háborút, kínzás, a szír titkosszolgálatok és kormány részéről a humanitárius segítségnyújtás megakadályozása, illetve a nemzetközi közösség által tiltott fegyverek bevetése a szíriai rezsim nem alkalmas az igazságszolgáltatás feladatának ellátására, ezért nemzetközi bíróságra lesz szükség. Még egy mondatot szeretnék mondani. Bashar el-Assad nem állíthat bennünket késztények elé. Köszönöm. E Köszönöm az EKR nevében, Tanó Kulmás Tisztelt elnök asszony! A brutális eh, Assad rendszer fennmaradása most már kétségtelen, és az amerikai eh, hadsereg is kivonul, ami biztonsági eh, vákumot kelt majd Szíriában és Irakban rengeteg ember él, aki elmenekült a lakóhelyéről. Az iszlám szélsőségesek között a HDS tovább működik az idlibi helyzet megtárgyalásakor mindenki egyetértett benne, hogy egy demilitarizált övezetet kell működtetni, és a HDS terjeszkedését meg kell akadályozni folyamatos a veszélye annak, hogy még nagyobb vérontásra kerül sor, hiszen Assad rendszerre ezt a tartományt is mindenáron vissza akarja szerezni. Különböző áttételes háborúk zajlanak a térségben, az EU pedig csak valamivel több, mint megfigyelője mindennek. Assad alatt megújítani a diplomáciai kapcsolatokat több, mint problémás lenne. Köszönöm szépen. Most az ALDE frakció nevében Sáke asszony a szó két percre. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. A soha többet ígérete meghal a szír börtönökben. Ross Rogan a Washington Postban írta ezt a múlt héten pontos bizonyítékokkal rendelkezik a börtönökben zajló asszádi tisztogatásról. A mostani feladatunk következik, végre cselekednünk kell. Európa csak szemlélője és nem alakítója a szíriai helyzetnek, mert továbbra sincs közös EU stratégiánk és a hirtelen amerikai irányváltásnak is persze komoly következményei vannak. Az ISIS-t még nem sikerült legyőzni. Persze hallottam, hogy nem lehet katonai megoldást találni a szíriai válságra, ugyanakkor ezzel együtt a katonai mozgások határozzák meg a realitásokat, ezzel is tisztában kell lennünk. Nyomást kell gyakorolni a hadviselő felekre, hogy védjék meg a civileket, különösen Idlibben. Alapóban, Homsban lehet, hogy újra csapdába szorulnak az ártatlan civilek. A Szíria elleni szankciókat is végre kell hajtani. Például célzott szankciókat vezettünk be bizonyos vezető személyek ellen, a lakosság büntetése nélkül. Intelligens szankciók alkalmazására van szükség. Több tonna vegyi anyagot szállítottak belga cégek Szíriába, Ali Mamluk előtt pedig vörös szönyeget fektettek le az olaszok, pedig neki nem szabadna belépni az EU-ba. Vállalásainkat be kell tartani Jordániában és Törökországban pedig egyre nagyobb a nyomás a helyi lakosságon. Fiatal, kiszolgáltatott emberek fizetik meg az árát ennek. Nagyon fontos, hogy a gyerekeket, lányokat megvédjük az emberkereskedőktől és a milíciáktól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Viegász úrnak kéne megadnom a szót a GUE részéről, de nem látom őt a teremben. Úgyhogy Raimon úr következik a zöldek nevében. Tessék, két perc, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, üdvözlöm. Örülök, hogy itt van, és önhöz fordulok. Miközben itt beszélünk, Szíriában az iszlám állammal szemben az utolsó harci cselekményekre kerül sor, utolsó házharcok, utolsó, a kurd szövetségesek lehet, hogy az utolsó területeket hódítják vissza. Ez egy hatalmas teljesítmény és Európának hálásnak kellene lenni. Ehelyett a kurdokat, a szövetségeseinket megint csak magukra hagyjuk. Az északi autonóm eh, térség demokratikus, nem csak kurd, ott vannak keresztények is, arabok, eh, szekuláris eh, arabok, időközben a csapatokban több arab katona harcol, mint kurd. Ők megpróbálnak egy demokratikus, autonóm régiót felépíteni, iskoláik vannak, kórházaik vannak, és kevés európai támogatással teszik ezt, és most a török, Erdogán egy török bevonulással fenyeget, átlépett a határon, és be akar vonulni. Európa megint nem tesz semmit, hogy megvédje őket. Ön, mint a szomszédsági politikáját felelős <clears throat> Biztos az ön feladata lenne minél nagyobb nyomást gyakorolni Törökországra, hogyha megtörténik ez, ez a bevonulás, akkor Európának tényleg eh, súlyos problémája lesz. 900 európai IS harcos ül ott a börtönökben, a kurdok őrzik őket, és a kurdok azt mondták, hogy nem fogják őket kivégezni, szabadon engedik, engedik őket hogyha Erdogan bevonul, <clears throat> és akkor ők útra kelnek Európába. Nekünk is érdekünk, hogy ne kerüljön sor a török bevonulásra, hogy béka legyen, ezzel tartozunk a szövetségeseinknek és az ő szövetségeseiknek. Köszönöm szépen az EFTD frakció nevében. Carver úré a szó másfél percre. iraki decemberi látogatásom ról a legtragikusabb üzenet, amit visszahoztam, az az, hogy az ISIS továbbra is működik, és Iraknak új identitást kell kialakítani a Szíriában, és továbbra is problémák vannak, különösen az amerikai kivonulás bejelentése után nem szabad, hogy megengedjük, hogy vákum jöjjön létre, mert ezt kihasználnák ezek az erők. A kurdok fontos egyensúlyozó szerepet játszhatnak a közel-keleti erőviszonyok közepette a kockázatokat fel kell ismerni a nyugat és Amerika nélkül nem lehet szó stabilitásról, reálisan kell látnunk a világot. Hogyha nem élünk befolyásunkkal, mások fogják megtenni, és akkor nem tudunk hatással lenni a végkimenetelre. Elnök asszony, a szírek és a saját biztonságunk miatt is intelligens és következetes módon kell fellépnünk Szíriában. Köszönöm. Köszönöm szépen. A ENF nevében Köszönöm. Elnök asszony, az atlantista hatalmak és az olajmonarchiák, akik felfegyverezték a milíciákat, már nem irányítják a fejleményeket. Ennek örülök. Most a hazatérés és az újjáépítés időszaka kezdődik, de a kormányaink hanyagsága, laxista, engedékeny szabályok miatt 450 radikális fog kilépni a börtönök kapuján Franciaországban. Kastaner belügyminiszter azt mondta, hogy 130 további dzsihádista térhet vissza a térségbe. Könyörtelen szigorral kell fellépni az iszlamisták, hogyha kettős állampolgárok ki kell őket utasítani, hogyha viszont csak egy állampolgárságuk van, akkor állítsuk vissza a halálbüntetést és a kényszermunkát, mert ezek hazaárulók és megérdemlik. das Wort für eine Minute. Köszönöm szépen, most pedig eh, Zerianopoulos úr kapja meg a szót a függetlenek nevében. Köszönöm szépen. Az amerikaiak nem igazán kivonulnak, hanem átcsoportosítják az erőiket. Eh, az Irán, eh, Irán a valódi cél, és különböző érdekek merülnek fel, katonai eh, beavatkozások, tárgyalás, itt megjelenik eh, Oroszország, Izrael, Törökország, és eh, ők katonai szinten is megjelenhetnek Szíriában, minden egyéb probléma nélkül, és a dél, dél, déli mediterrán térségben és közel-keleten, tehát ilyen a helyzet. Európa is hasonló utat követ, triparteid megközelítés, Izrael, Ciprus, Görögország, és közben Görögország a Sziriza a kormány alatt igyekszik Törökországgal kommunikációs csatornaként fungálni

Äh, äh, a következő, hozzászóló Valenciano asszony, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szír háború. Erről gyakran úgy beszélünk, mintha ez a múlt lapjaira tartozna, de ez nem így van. Hát látjuk, hogy mennyi menekült igyekszik még mindig elmenekülni ebből a eh, horrorisztikus helyzetből. A konfliktus még mindig él szörnyű erők vesznek ebben részt, az USA, Oroszország, Kína, mások, hidegháborús erők, és ezek megtorpedozzák azt, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában megoldásra jussunk Európa. Megint csak egy olyan kontinens, amely érzi a felelősséget, és főleg a szír népesség exódusza láttán érezzük ezt. Tíz év horror után több ezer, több százezer ember tűnt el, vesztette életét, és az orosz bombák alatt lelték halálukat egyesek. Hogy lehet ezt leállítani, anélkül, hogy a felelősöket felelősségre vonnánk? A háború azért kezdődött el, hogy Assad diktatórikus rendszerét megdöntsék. Ő még mindig ott van azonban, de a megoldást még mindig nem látjuk. A kurdok is azonban jelentős szerepet játszanak. A felelősségről beszélnünk kell, nem térhetünk rá a következő lépésre, nem tehetünk úgy, mintha senkit nem, lehet, nem kellene elszámoltatni. Ez a mi feladatunk, az elszámoltatás, nem engedhetjük meg, hogy tovább lépjünk enélkül. Köszönöm szépen, Belder képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió külpolitikája nagyon fontos szerepet játszik. Szeretném megemlíteni Törökországot is, mint tagjelölt országot. Úgy gondolom az Európai Uniónak többet kellene követelnie Törökországtól, különösen ami Törökország Szíriára gyakorolt hatását illeti. 2015-2016-ban a Szíria északi részében élő kurd területeket török protektorátussá tették, egy észak-szíriai török köztársaságról beszélnek egyre többen, amelyet hasonlóképpen kívánnak kiépíteni, mint az észak-ciprusi török köztársaságot. Úgy gondolom, ez Szíria egységével áll szöges ellentétben. Törökország veszélyezteti az ország északi részében élő kurdokat, a keresztények esetében is nagyon súlyos a helyzet, milíciák fenyegetik a keresztényeket, és úgy gondolom a törökök is megpróbálják majd megtisztogatni ezeket a területeket. Szeretném megkérdezni a biztos urat, hogy mi a helyzet az Európai Unió érdekei terén, ami az észak-szír területeket illeti, illetve Törökországot. Vautmans asszony a következő két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Sok kolléga elmondta már, hogy ez a konfliktus Szíriában már nyolc éve tart, nyolc éve. Békés tüntetésekkel indult el az egész, a demokratikus értékekért tüntettek, és az egész mégis a világ egyik legszörnyűbb háborújába torkollott. Emlékszünk a szörnyű képekre, a gáztámadásokra, rengeteg szíriai veszítette életét, egy millió ember sérült meg, és a lakosság fele, 12 millió ember kényszerült arra, hogy elhagyja hazáját. Mindeközben káosz dúl az országban, a szír kormány mindmelyik harcol a lázadók ellen. Izrael fegyvereket vet be az Irán által támogatott seregek ellen, miközben az USA harcol az iszlám állam ellen, és aztán ott vannak északon a kurdok, akiket a törökök bombáznak. Mindenek tetejébe pedig Trump elnök is bejelentette, hogy kivonja az amerikai csapatokat, mert legyőzték az iszlám államot. Ennek ellenére azonban az összes szakértő azt mondja, hogy ez nincs így. Biztos úr, az az érzésem, hogy az Európai Unióban is az a helyzet, mint ma itt a teremben. A világ egyik legvéresebb konfliktusáról beszélünk, az embereket gázok, elgázosítják, a gyerekek kilátástalanságban nevelkednek, nyolc éve már táborokban tengődnek, és nézzünk szét a teremben, alig van itt valaki, alig érdekel valakit ez a konfliktus. Remélem, hogy az Európai Bizottság másképpen jár el, remélem, hogy végre szankciókat léptetünk életbe, remélem, hogy végre sikerül gyökerestől felszámolnunk ezt a problémát, mert hát mi biztos úr, mi egy olyan országban születtünk, ahol béke honolt, és béke honol azóta is, de a szíriai gyerekeknek nincs ilyen szerencséjük. Véget kell vetnünk ennek a konfliktusnak. Nem tudom, mi a megoldás, de önök hazudoznak. Adjanak már végre rendes jövőt. Biztosítsanak rendes jövőt ezeknek a gyerekeknek. Köszönjük Urbán Crespo úr, másfél perc. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szíriában a nemzetközi közösség kudarcot vallott. Ugyanakkor fontos illusztráció ez, mindenképp mutatás nélkül mondom. Azok, akik leginkább megszenvedték az iszlám állam szörnyűségeit, az emberek, a kurd nép, és most Erdogán kormánya a kurd népet támadja, a polgár lakosság szenved legtöbbet a régióból illegális módon érkeznek termékek Európába, Spanyolországba, meg kellene vizsgálni a nemzetközi megállapodásokat, és véget kell vetni a szír konfliktusnak. Alapvető fontosságú, hogy a kurdok a küzdelmük eredményeit megkaphassák, a nők és a férfiak egyenjogúságát helyre kell állítani Szíria területén. Szó se lehet ezzel az állammal bármilyen szerződés kötéséről. hiszen ez a lakosság, a kurd és a szír lakosság érdekei ellen hatna. Köszönöm szépen. Soltrova asszony szeretne kékkártyás kérdést feltenni önnek. Urban Kreszport, tessék Soltrova asszony, ön a szó. Köszönöm szépen, hogy vállalja, hogy válaszol a kérdésemre. Én egyetértek önnel. Tör- Törökország Erdogan elnök visszaél a helyzettel, és a kurdokat támadja, megpróbálja a saját hasznára fordítani a helyzetet megpróbálja a kurd kisebbség cselekvési területét korlátok közé szorítani. De nem értek egyet önnel abban, hogy a nemzetközi közösség felelős a konfliktusért. Hogy érti azt, hogy a 2011-ben kezdődött polgárháborúért a nemzetközi közösség felelős? Orbán Crespo úr. Hát különböző kérdéseket kaptam, többet is. Első kérdés. Én a nemzetközi közösség és az Európai Unió felelősségéről beszéltem. Én arról beszélek, hogy preferenciális megállapodást kötöttünk Törökországgal, más részt pedig a kurdok által Afrinban olaj, olívát előállítottak, ezt a törökök Európában árulják olyanok, akik a háborúban részt vesznek, nem köthetnek velünk megállapodást, ez ellentétes lenne. Lochbiller asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A helyzet Észak-Szíriában még mindig fenyegető. Törökország többször is fenyegetett azzal, hogy katonailag fellép a Rojava régióban a kurd harcosok ellen. Közben a szír kormány az egész államon át akarja venni a hatalmat, ez Egyiptre is vonatkozik, ahol 3 millió civil él, és rengeteg fegyveres csoport aktív. A katonai előre haladás szír és török erők részéről ezt meg kell Meg kell akadályozni az európai diplomáciának továbbra is a béketárgyalások újrakezdésére kell helyezni a hangsúlyt. A brüsszeli Donald konferencián a szír civil társadalom képviselőinek is ott kell lenniük, és emellett a szír menekültek jövőben nagyobb és nagyvonalúbb áttelepítési politikában kell, hogy részesüljenek, és biztonságos úton kell, hogy eljussanak Európában. Köszönöm szépen, Marusi képviselő. Egy perc. Köszönöm szépen. Ha Szíria másút lenne a földön, soha senkit nem érdekelne, hogy mi történik ott. Lehet, hogy a e, hatóság vagy a kormány nem a legrosszabb. Vannak még ennél rosszabb kormányok is. Nem ez a problémája Szíriának. E, inkább a közel-kelet problémájáról van itt szó. Itt ugyanis az agresszió koncentrálódik, a különböző erők kon- e, által indított erőszak, Irak, Líbia, Tunézia, Egyiptom, ezeket már teljesen tönkretették, hatalmas e, emberi drámákra került itt sor, de ezeket elfelejtettük. Most éppen Szíriáról beszélünk, mert itt még nincs vége a háborúnak. Ha meg akarjuk érteni, hogy mi történik keleten, és honnan jön a, a e, konfliktus, hát akkor nézzük meg e, erre a választ. Külső katonai beavatkozásról van szó. Ki harcol és miért? ki teszi tönkre ezeket az országokat, külső hatalmak, és akkor tudunk racionálisan gondolkodni és megoldani a problémát. Köszönöm szépen, Epitidéos képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután bejelentette Donald Trump, hogy kivonja az amerikai erőket Szíriából, a közel-keleten a helyzet megváltozott, és most még bonyolultabb. Ez a döntés, ez úgy született, hogy előtte nem volt egyeztetés más felekkel. Most egy hézag jön létre. Mindenki megpróbálja ezt a hézagot kitölteni. Nincs elég időm arra, hogy elemezzem a helyzetet, de hadd mondjam el, hogy Szíriában minden erő eh, egyre erősebbé válik, kivéve az Európai Unió, de az, ők nem képviseltetik magukat. Az Európai Unió másik megközelítést választott, egyszerűen követi az usa -t. Itt van Törökország például, amely egyre erősebb, aktívabb szerepet játszik, és ez számunkra nagyon kockázatos aztán az ISIS vagy az IS, amely átcsoportosítja az erőit, és folytatja a terrorista támadásokat. Köszönöm. Epitideos úr, önhöz szólok, mondja az elnök. Epitideos úr, kék kártya, Etrich képviselő részéről. Igen, akkor tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, eh, hogy vállalja a választ. Sajnálom, hogy nem tudok eh, szembeállni <laughs> önnel, mert mögöttem ül. Eh, Szíria példája kiváló példa arra, hogyha kívülről elkezdenek egy országot bombázni, vagy katonai akciókat indítani, azzal a felkiáltással, hogy a demokráciát védjük, akkor az Oroszország is talál egy kibúvót, hogy miért jelenjen meg a régióban. Ez megnyitja Pandora szerencéjét, most pedig eh, Trump a választási kampányába tett ígéretnek akar eleget tenni, és kivonul a régióba, talán követni kellene a példáját. Választ várjuk meg, várjuk, köszönöm szépen, mondja Epitideos képviselő, teljesen egyetértek. Én nem szeretnék ennél messzebb menni, egyszerűen csak ennyit mondok. Pontosan ahogy ön leírta a helyzetet, erről van szó, pontosan így folyik ez. És és ez egyáltalán nincs segítségére az Európai Uniónak. Köszönöm szépen, Milán mond, következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szíriai konfliktus rendkívül bonyolult, nem lehet két percben összefoglalni azt, ami ott történik. Egy roppant, sokoldalú konfliktusról van szó, rengeteg a változó ebben, és rengeteg ország vesz részt benne. Sajnálom, hogy az Európai Unió nem tud megfelelően fellépni, sajnálom azt is, hogy az USA kivonja seregeit a területről. Szerepet játszik persze a damaszkuszi rezsim, de Oroszország, Törökország és Irán is jelentős szerepet játszik, ők hozzák meg valójában a döntéseket. A menekültek humanitárius megsegítése szép és jó dolog, de úgy gondolom, hogy itt elsősorban egy politikai folyamatot kellene elindítanunk, amely nek a végén a szíriai lakosság többsége kezébe veheti demokratikus sorsát. Egy földközi tengeri népről van szó, úgy gondolom, hogy ez a válság jelentős Európa szempontjából is, hiszen közvetlen szomszédságunkban játszódik. Fontos, hogy, hogy Szíria jövője szempontjából megfelelően fellépjünk. A biztostól azt kérdezem, hogy a legutóbbi ülés alkalmával, amikor a főképviselő asszony az Arab Ligával tárgyalt, milyen eredmények születtek. Köszönjük, Gerero úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, néhány nappal ezelőtt az Európai Unió egykori főképviselője, Javier Solana azt mondta, hogy Elaszától Elászádig, mégpedig a poklonát vezető úton keresztül. Ez is jól mutatja, hogy ennek a háborúnak semmi értelme nincsen. Ebben a haszontalan háborúban több, száz ember, több százezer ember veszítette életét, rengeteg ember jövője semmisült meg. Ennek a pokolnak a tüze soha nem aludt ki. Itt az ideje azonban, hogy elgondolkodjunk az ország újjáépítésén is, valamint azon, hogy hogyan tudjuk, tudunk megfelelő jövőt biztosítani azon több millió gyermek számára, amely nem tudott iskolába járni, és amely ezáltal elveszítette a jövőjét. Az Európai Uniónak tennie kell ez ügy, az ügy érdekében egy több éves tervre van szükség, hogy a gyermekek számára megfelelő oktatást biztosítsunk. Nem elég a humanitárius válaszadás, a fejlesztéspolitika keretein belül is lépnünk kell. Ezt nagyon fontosnak tartom, és fontos, hogy a következő szíriai szolidaritással foglalkozó konferencia alkalmával ezt szóvá tegyük. Visztiszen úr, egy perc. Köszönöm szépen. Szíriában tragikus a helyzet, ijesztő példáját látjuk annak, hogy mi történik akkor, hogy ha ilyen kaotikus viszonyok alakulnak ki. Elítéltük Amerikát a szerepvállalás miatt, de most már teljes zűrzavar alakult ki. Oroszország, Irán, Törökország, mindazon hatalmak most már részt vesznek a játszmában, amelyeknek Európával ellentétes érdekeik vannak, sőt győztek ebben a játszmában. A kurdok azonban, akik felléptek Assad ellen és az iszlám állam ellen, akik gyakorlatilag a szövetségeseink voltak, ők hátrányba kerültek. Úgy gondolom, hogy ennek az egésznek a logikus konzekvenciája az, hogy bírálnunk kell az európai szerepvállalást és az amerikai szerepvállalást, és a transatlanti biztonságot, kapcsolatokat tartom Európa biztonsági hálójának, ez a jövőben is így lesz. Hogyha állandóan bíráljuk az USA-t, akkor úgy gondolom ez kontraproduktív lesz. Sojdrova asszony, egy perc. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Ö, első ránézésre úgy tűnik, hogy Szíriában stabilizálódik a helyzet, de a helyzet egyáltalán nem jó. Az országot lerombolták, a rezsim megnyerte a háborút, de nem legitim és nem támogatja a saját néme, népe. Assad Irán és Oroszország támogatásával, erőszakkal ragaszkodik a hatalomhoz, és a több millió menekült nem térhet haza, mert üldöznék országukban őket. Idlib újabb humanitárius katasztrófát jelenthet hamarosan. Irán befolyása egyre erősödik, és ez aggasztó Izrael számára a legutóbbi beszámolók szerint az ISIS-t felszámolják, de a a kurdok még mindig harcolnak velük. Egyes tagállamok az EU-ból is aktívak. Úgy gondolom, hogy nem jó így eljárni. Az EU-nak több diplomáciai erőfeszítést kellene tennie. Egyetértek a kollégákkal, hogy katasztrofális, hogy a gyerekek nem járatnak iskolába, és aztán túszai. Ja, Benifei, eine Minute. Benifei asszony, egy perc. Úr Köszönöm, elnök asszony. A helyzet Szíriában messze van még a megoldástól. Néhány hét múlva a harmadik konferenciát tartja meg a fő megbízott, a főképviselő. Nagyon fontos, hogy a Genfi béke folyamatot újra indítsuk az ENSZ biztonsági tanács határozata alapján, és véget vessünk a hadviselésnek a szír nép nagyon sokat tűrt, véget kell vetni a szenvedéseinek, a civil szervezetek igen komoly szerepet játszottak, különleges projektek valósultak meg, például a Békegalamb, humanitárius folyosó Libanon felől, nagyon fontos, hogy fokozatosan biztonságos hazatérést biztosítsunk az embereknek. állójó atyának a sorsára is felhívnám a figyelmet. Nagyon fontos a szabadon bocsátása, hogy ez is üzenet legyen a béke irányában. Köszönöm. Zsedrovjevski, egy minute. Zdrojewski képviselő következik egy perc. daleka A helyzet még nagyon messze van a megoldástól, ezt látjuk a mai vitán, látjuk eh, a helyzet értékelését eh, hallgatva. Egy nagyon fontos dologra hadd hívjam azonban fel a figyelmet. Mindenki, aki Szíriával foglalkozik, hadd mondjam el, különböző egyezmények vannak életben, de nincs igazi humanitárius segítségnyújtás, nincs konzekvens katonai fellépés, az elmúlt hónapokban pláne nincs, és nincs konzekvens szabályalkalmazás sem. Ez, erre kell felhívni a figyelmet. Nem vagyunk sikeresek Tudjuk, hogy milyen eh, regionális hatalmakról van szó. Oroszország, Törökország és Assad. Ő azok, akik a jelenlegi eh, körülmények között felelősek ezért a káoszért, eh, azért, hogy semminek nincs következménye, és ők azok, akik itt fellépnek ebben az országban, de ez katasztrofális eredményekkel jár az ország számára. Köszönöm szépen, Nina Jill következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr. Tegnap az ISIS támadták a szír erők, és én üdvözlöm azt, hogy egy tranzit útvonalat akarnak létrehozni a helyi erők, hogy humanitárius segítséget lehessen nyújtani azoknak, akik kitrekedtek azonban. Az elholmi tábor nagyon a végét járja, már nem tudják az embereknek segítséget nyújtani, a szükségleteiket kielégíteni, nincs orvosi ellátás, nincs víz az Európai Unió egy nagyon aktuális konferenciát szervez, hogy Szíria jövőjéről beszéljenek márciusban, de vannak még itt kérdések. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ez a konferencia ne csak a humanitárius segítségnyújtásra koncentráljon, hanem mobilizálja a nemzetközi és a regionális segítségnyújtást is. Másodszor a politikai átalakulás előfeltétele minden európai fellépésnek, amelynek során a szíriai újjáépítést tudnánk támogatni. Az, hogy Trump úgy döntött, hogy kivonja az erőket Szíriából, e, na most ezek után el kell, hogy fogadnunk azt, hogy Assad hatalmon marad, és milyen hatással lesz ez arra, hogy Európa hogyan tudja a politikai átalakulást e, támogatni. Köszönöm szépen. Gillasszony, Gillasszony, Zsabovszka asszony szeretne kék kártyával kérdést föltenni önnek. Egyetért? Igen? Jó, akkor Zaborszka asszony. Ah, okay. Entschuldigung, da ist ein Missverständnis gewesen. Das soll eine Wortmeldung für Catch the Eye gewesen. Bocsánat, úgy látszik valami félreértés történt. A Catch the Eye-ra jelentkezett a kollega. Elnézést kérek, mondja az elnök. Diaz de Mera úr következik egy perc erejéig. Tisztelt elnök asszony! Több mint százezren életüket vesztették a szíriai háború idején, több mint 12 millió embernek kellett az országon belül elhagyni az otthonát, ez a legsúlyosabb humanitárius katasztrófa az elmúlt időszakban. Az Európai Uniónak békés megoldást kellene találnia, de egyedül erre nem lesz képes. Éppen ezért jónak tartom, hogy márciusban az ENSZ harmad megszervezi a harmadik régióval kapcsolatos konferenciáját. Fontosnak tartom a humanitárius segítségnyújtást, túlmenően azon az alapon, amelyet már létrehoztunk erre a célra, de úgy gondolom politikai szerepvállalásra is szükség van azért, hogy valamiféle megoldást találjunk. Emellett szükség lesz az ENSZ támogatására is, mégpedig a 2254-es ENSZ határozat alapján. Le kell küzdeni az iszlám államot, de úgy gondolom, ezen túlmenően az Európai Uniónak és a nemzetközösségnek még nagyobb szerepvállalást kell, szerepet kell vállalnia. A pesmergákat ez a parlament támogatta, őket továbbra is támogatnunk kell, és szolidaritást kell vállalnunk velük kapcsolatosan. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Csak tisztázásképpen mondom, hogyha valaki a KCDI-ra jelentkezik a spontán hozzászólások hoz, akkor egy fehér lappal jelezze, vagy a kezével is, ne a kék kártyával, más különben félreértés alakulhat ki, és azt gondolhatjuk, hogy kék kártyás kérdést akar valaki feltenni. Gomez asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Humanitárius segítségnyújtásról beszélünk folyton, de úgy gondolom, Assadot is bíróság elé kell állítanunk, hiszen ő egy bűnöző. Európa azonban még semmit nem tett ezen a téren, éppen ezért győzedelmeskedhetett Putyin. Úgy gondolom, a tagállamok nem hajtották végre a közös védelempolitika és biztonságpolitika rendelkezéseit. Ez látszik a szíriai válság kapcsán is. Az Euromed felmérés is ezt mutatja. Mit teszünk Szíriában? A fellépésünk csak azt éri el, hogy még több embert, ember sodródik a társadalom szélére, őket rekrutálják a különböző terrorista csoportosulások. Sokat beszélünk az úgynevezett külföldi harcosokról, akik az iszlám állam és a, a Daesh soraiban harcolnak, miközben a kormányaink nem tesznek semmit. A szíriai szenvedés végeredményben az, ahhoz vezet, hogy a kurd nép is hatalmas szenvedéseken megy keresztül, miközben a kurdok a szövetségeseink az iszlám állam terroristáival szemben.

ne felejtsük el az ensz adatai szerint ma millió forty hatszáznegyvenezer regisztrált szriai menekült áll indulásra készen törökországban. nekünk abban kell segteni őket hogy ne európa felé hanem hazafelé indulhassanak el. köszönöm hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, következik egy percre. Köszönöm szépen, talán, és itt egy nagy kérdőjel van, remélhetőleg, és itt egy nagy felkiáltójel van, az utolsó kat, utolsó harci eseményeket látjuk, és ennek már vége lesz Szíriában. Ez a menekült dráma, ez mi ez ahhoz képest, amin a szírek keresztül mentek? Mindent maguk mögött hagyni, a, megpróbálni a szomszédos országokban maradni, hogyha egyáltalán még az életüket meg tudták menteni. Én még egyszer felhívom a figyelmet, a jövőben nem tekinthetünk ölbetett kézzel a régióra, hogyha újra konfliktus merül fel. A mi esélyünk a közös, egységes külpolitikában rejlik, diplomáciai erőkkel, diplomáciai eszközökkel, ön, ön, önbizalommal. Szíriával kapcsolatban erre ez már késő, de attól félek, hogy Szíria nem az utolsó ország, és a következő konfliktusra fel kell készülnünk. Köszönöm szépen, köszönöm Freund úr. Röbik úr kék kártyát kért. Válaszol rá? Igen, akkor tessék, Röpik úr. Köszönöm szépen. Szeretnék köszöntet mondani Freund úrnak, ezt a központi kérdést fölvetette a biztonság, a szír, szíriai polgárok biztonsága. Én is ott voltam egy menekült táborban, hiszen a Költségvetési Bizottság a menekülteknek nyújtott segítséget szervezte, és a legtöbb menekült haza akar térni, egyszerűen haza akarnak térni, ott állnak, készen vannak erre. Azt gondolja-e, hogy az ENSZ biztonsági tanácsnak van esélye arra, hogy a jövőben egy demilitarizált zónát hozzon létre, esetleg kék csisakosokkal hogy a hazatérés biztosítsa. Freund úr, azt hiszem, hogy egy kicsit elébe mentünk az eseményeknek. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt meg tudjuk ítélni, de jó lenne, hogyha valóban arra kerülne sor, hogy egy biztonsági zónát hozzunk létre a szírek számára, de ezt most én innen nem tudom megítélni. Köszönöm szépen, és akkor most kezdődik a spontán hozzászólások sora. Nagyon sokan jelentkeztek, nem tudok mindenkinek szót adni, egyszerűen lehetetlen. Úgyhogy az órát nézem, 15 óra 54 van, 16 órakor nem tudok már szót adni. Ha nem tudnak szót kapni, akkor Sajnos az azért van, mert az önök előtt szólók túl ö, sokáig beszéltek. Petir asszony, a szó egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Holnap az Európai Parlament megismerheti a World Watch 2019-es listáját. Ez az Open Doors egyik, szervezet egyik kutatása, amelyben 50 olyan országot vizsgáltak, ahol a leginkább üldözik a keresztényeket. Szíria 11. helyen szerepelt, tavaly a 15. helyen szerepelt, sajnos semmi nem ad reményt arra, hogy jövőre jobb lesz a helyzet. Még akkor is, hogyha az iszlám állam elkezdett visszavonulni Szíriában, a keresztény ellenes mentalitás sajnálatos módon